Colleagues, if you can take your seats. Kedves kollégáim, megkérnék, hogy mindenki üljön le. Elkezdjük az Európai Hálózat finanszírozási eszközről szóló szavazást. Üdvözlöm ITRE kollégi, kollégánkat és Szártori asszonyt, az ITRE elnökét, aki ö, szintén körünkben van ma. Közös szakbizottsági ülést tartunk. Gondolom mindenkinél itt van a szavazókártyája, szükség lesz rá. Nem tudjuk elfogadni azt, hogy valaki készfeltartással jelezze a szavazatát kártya helyett. Jó. Kramer úr. Ja, Herr Vorsitzender, ich möchte... Elnök úr, szeretném kijelenteni a frakciónk nevében tiltakozás mellett veszünk részt a mai rendezvényen, mert folyamatosan változtak a szabályok. Tegnap 22 óra 41-kor például kaptunk egy szavazólistát a kompromisszumokkal. A kompromisszumokat a vita során nem dolgozták ki, hanem a két nagy frakció állapodott meg a frakcióról, hogy ha négy frakció akart egy kompromisszumot, akkor azt nem lehetett megkötni. Folyamatosan változott az eljárás. Tegnap kértük a koordinátorok ülésén, hogy ma külön szavazzunk, szöperít voltok keretében. Ezt 3-2 egy tartózkodás mellett elfogadták, és akkor azt mondták, igen, rendben, ha nagy frakciók ezt nem akarják, akkor a többség nem akarja, vagyis oké. Okay. Ezek után az eljárást úgy módosították, hogy nem lesz külön szavazás, de időközben persze az ITRE kérte, hogy legyen külön szavazás, nem a mellékleteknél, hanem a szöveggel kapcsolatban, akkor megállapodtuk egyszer, csak tegnap megint jött a hír, hogy nincsen külön szavazás. Vagyis egyszer nem tudunk többségi úton eredményre jutni, ha más a véleményünk. Ettől függetlenül nem csak a listákat kaptuk meg, egy nyelven kaptuk meg, gyakorlatilag a szakbizottság törvényeit itt folyamatosan megsértették, ahogy ez korábban működött, és meg fogunk tenni minden lépést, hogy megvizsgáljuk, hogy legális-e, jogszerű ez a mai szavazás. Rendben van. Hát mi most a SZEF-ről fogunk szavazni, nem a tentéről, Kramer úr, de ö, majd ö, később persze erről is szó lesz. Akkor most elkezdjük. Kramer azért még mindig csak attól függetlenül fenntartom a véleményemet. 69 kompromisszumos módosítóról kell szavaznunk, 85 oldalas az anyag. Nem tudom, hogy a többnyelvűségre szabályait betartottuk-e. Elnök, a titkárság, az ITRE titkárságától azt a választ kaptam, hogy igen. akkor folytatni fogom ezen az alapon. Tehát akkor először a hálózat finanszírozási eszközről fogunk szavazni. Ayala Sender és más jelentéstevőkkel, akkor először is ellenőrizzük, hogy mindenkinek működik-e a kártyája. Akkor ellenőrzzük le az elektromos szavazást. Megnyitom a szavazást. Everybody voted. Mindenki szavazott? akkor kérem, hogy ha nem működik a kártyája, akkor e, egyel e, üljön arrébb. Nagyon fontos lenne ellenőrizni, hogy nincsenek-e plusz szavazatok, technikusok. A hármas számú gép nem működik. Akkor lezárom a szavazást. Are we okay? All right, let's start then. Rendben van, akkor kell, kezdjük el az egyes cikkel. Még le lehet tenni a kezeket pillanat. <laughs> Okay, rapporteur ready, Ines? Akkor mindenki kész van, Inez? Jó. Akkor induljunk. Tehát kezdődik a maraton. Egyes cikk, egyes kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 2.30 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Egyes A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 235-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 28 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 236, those in favor. 236-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 29 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Regi 13 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 30 mellette, ellene, tartózkodás, Elfogadtuk. Hármas kompromisszumos mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Harminckettő. Ötödik oldalon. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. ötvennyolc mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 259 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Regi 14 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 263-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ötös kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 272 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 35 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 278 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Bajsi 12 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Regi 15 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 279 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 36 és 280 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 284-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hetes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 297-es Tika asszony mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Nyolcas kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 30, 300, nem elnézést, a 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most jön a 308-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 3, 306 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 307 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Regi 16 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 10, 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 310 kiegészítésképpen, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 11-es kompromisszum mellette, mell ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenkettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 322 a széndiokszid networkshöz merete ellene, tartózkodás elfogadva. lennőrizzük elektronikusan, tehát ezt a 302-es, melyik volt ez? 322-es módosítóról van szó, elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. Méghozzá elég világosan, világos többséggel. 13-as kompromisszum mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Szóbeli módosító. Valakinek van ellenvetés a szóbeli módosító ellen? volt egy ellenvetés, akkor nem tudunk róla szavazni. Akkor 14-es kompromisszumos következik. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 43-as. Mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös kompromisszumos, ugyanis a másik kettő kiesik, tehát a 15-ös kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Negyvenötös. hadd találja meg először mindenki mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 349 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 16-os kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 17-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 355-ös kiegészítésként mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Következő a 370-es, a 18. oldalon legalábbis nálam 370-es módosító kiegészítésként mellette ellene tartózkodás elutasítva. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást, 20. kompromisszumos módosító. Mindenki szavazon? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 353-as az Energy Efficiency szavak hozzáadásával. Törmesz módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. És a részenkénti szavazás ö, okafogyottá vállott. 21-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 22-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 20, 388-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 57-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 389 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 390 mellette, ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük le. Kézfelmutatás, készfeltartással, 390 mellette, ellene tartózkodás, ezt elfogadtuk. 23-as mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 395-ös kiegészítésként mellette ellene tartózkodás elutasítva. 399 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 396 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 397 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 398 és 400 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, regi 20 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 402 szóbeli, van -e ellenvetés a szóbeli ellen? Van ellenvetés akkor a 402-est a szóbeli nélkül mellette ellene tartózkodás elutasítva. De egy 21 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 402-403 megegyeznek mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük le. 402-es és 403-as, megnyitom a szavazást. Neki szavazom? Lezárom a szavazást. Az LPP-nek e egyel több szavazata van, mint ahány képviselő. Jó, Matthew kivette és elnök asszony tegye vissza a kártyáját, jó, nagyon gálánsan tartózkodott a kolléga a szavazástól. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Regi 21 és budget 20, ezek azonosak mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasítva. 58 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 405 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 59 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 404 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 60 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 406 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 407 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 61 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 408 mellette, ellene, tartózkodás, el, elutasítottuk. 409 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 24-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 25-ös kompromisszum. Egy párat kell lapozni, meg, megvárom, míg mindenki megtalálja. 25-ös tehát a 27. oldalon. nem tudom, minden esetre nálam 27. oldal, kompromisszumos módosító 25-ös. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tovább lépünk a 26-os kompromisszumos módosítóhoz mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Huszonhetes kompromisszum, ugyanazon az oldalon, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 28-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva 476-os mellette, ez kiesik? Hol vagyunk most? Elnézést kérek, a 71-es a következő, amiről szavazunk mert a 476 kiesik. Tehát 71-es. Ez a fehér. Mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. Huszonkilences kompromisszum mellette. Elnézést kérek, Gross ügyrendi kérdésben szeretne szót kérni. Azt szeretném mondani, hogy a 483-as azonos volt a 70-es, 71-essel, és elnök úr nem jelentette ezt be. Elnök, igen, igen, elnézést kérek. Tehát a 71-es és a 483-as egyforma volt. Erről már szavaztunk. 29-es kompromisszum. Igen, ezt elfogadtuk az előző kettőt. 29-es. Mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadva. Harmincas kompromisszum. Mellette. Ellenem. Tartózkodás elfogadva. 514 mellette. 514 mellette. Michael, nyilván megszavazod a saját módosítódat. Mellette, ellene, tartózkodás, Elutasítva. Négy kilencvennyolc. Tudja mindenki, hol vagyunk? Négy kilencvennyolc, harmincharmadik oldal. Mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Regi 23. Mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Regi 23. 5. rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Regi 24-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 33-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 520-as ellen mellette ellene, tartózkodás, elutasítva. 521 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 78 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 524 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan. 5-24, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Akkor szavaznunk kell az 523 és az 572-esről együtt. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Ezt is elektronikusan leellenőrizzük. 523 és 572. Megnyitom a szavazást. Nem, ez nem esik ki. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Most már kiesik. Tehát elutasítottuk. 79 mellette. Ellene. Tartózkodás Elfogadtuk. 525. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 80 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Budget 25 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 527 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 5-26 mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk, de ellenőrizzük le elektronikusan. Megnyitom a szavazást, 5-26. Az LPP-nek e most két, kettővel több szavazata van, mint amennyi jár. Jó, most már rendben van, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nyolcvan egyes mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 5.29 és 5.30. Ezek kiesnek. 531-es mellette. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. A 32-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Regi 27 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 33-as kompromisszum mellett ellene <clears throat> tartózkodás elfogadtuk. 5, 4, 7, 5, 4, 9 az, azonosak mellette ellene tartózkodás. 550 mellette <clears throat> ellene tartózkodás. Elvetettük. 547 mellett ellene elvetettük. Ötöt egy következik mellette, ellene, elvetettük. Ötöt kettő mellette, ellene, tartózkodás, elvetettük. Öt, öt három mellett, ellene, tartózkodás, elvetettük. 89-es mellett, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 90-es mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 5-5-5-ös mellett ellene tartózkodás. Elvetettük. 35-ös kompromisszumos mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 92-es következik, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 5-6-2 kiegészítésképpen ellene tartózkodás. Elvetettük. 93-as mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 94-es mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 563-64-es azonos, mellette, ellene, tartózkodás, elvetettük. 566-os következik. Vagy mi, mi van az 565-tel? Az ugyanaz volt, mint a 563-as, 64-es, tehát 566-osra szavazunk, Vilzasszonyéra mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 95-ös mellett ellene tartózkodás. Még egyszer, még egyszer a 95-ös mellett, na ez már jobban néz ki, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 567-es mellett ellene tartózkodás, ezt elvetettük. A regi 28-as után a 96-osra szavazunk, 96-os ellene tartózkodás elfogadtuk. A 36-os kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 571-es mellett ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizni kell, megnyitom az elektronikus szavazást. Georges Matthews, uh, Matthew, kérünk, kapcsolja ki. Így már rendben van. Lezárom a szavazást. Ezt elvetettük. Regi 30-as mellett ellene tartózkodás. Ezt megnyitom a szavazást ismét. Megnyitom. Georges, tegy nekünk egy szívességet, lezárjuk. Ezt elfogadtuk. 573-as mellett ellene tartózkodás elvetettük. Regi 31-es mellett ellene tartózkodás elvetettük. 574-es mellett ellene elvetettük. 98-as mellett ellene elfogadtuk. 574-es mellette tartózkodás köt, 76 os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Regi 32-es kiesik. 577 és 78 azonos mellett ellene tartózkodás elvetettük. 37-es kompromisszumos mellett szavazunk. Még egyszer, tehát 37-es kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 587, 582-es szavazunk, igen, elvetettük. Regi 34-es mellett, ellene, tartózkodás elvetettük. 38-as kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. A budget, budget 30-as mellett szavazunk ellene, tartózkodás elfogadtuk, 584-es mellett szavazunk ellene, tartózkodás elvetettük, 585 mellett ellene, tartózkodás elvetettük, 586-os mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk, egy és 587-es azonos mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 39-es kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 39-as a kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 39B, 39B mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 39C mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 39D mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. Igen. ABCD, igen, itt a, itt a buszpályák. 39E, ez a Warrington busz, igen, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 39F-es következik mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 39G mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 39, 39H mellett ellene elfogadtuk. 39J Í, í, bocsánat, bocsánat, igen, ma saját magamat is átugrottam, tehát 39, í, bocsánatot kérek mellette, ellene, elfogadtuk. <clears throat> Tudtam, hogy lesz J, 39 J mellett szavazunk, ellene szavazunk, tartózkodás, elfogadtuk. 39K mellett, mellett. Tehát még egyszer 39K mellett. Ellene tartózkodás. Ezt azt hiszem elfogadtuk, de most megnyitom az elektronikus szavazást a 39K-ra. Egyel több EPP-s van. Georgiou. Igen, ő szegény, az áldozati bárány mindig. Na, elfogadtuk. Egyszerre csak egy kerítést kell el átugrani. 40-es kompromisszumos következik, erre szavazunk. Mindenki megtalálta? Na, akkor mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. es kiegészítés mellett ellene elvetettük. 41-es kompromisszum el, el, ellene elfogadtuk. 742-es kiegészítése ellene <clears throat> elvetettük. 42-es kompromisszum következik. Mellette ellene tartózkodás. Ezt elfogadtuk. 43-as kompromisszum. Regi Bocsánat, regi 1-es, regi 1-esre szavazunk. A regi 1-esre megnyitom a szavazógépet. Mindenki leszavazott? Akkor lezárom. Elfogadtuk. 43-as kompromisszum mellett ellene elfogadtuk. 109-es mellett <clears throat> ellene tartózkodás elfogadtuk. 110-es mellett ellene tartózkodás elvetettük. 116-os kiegészítés mellett mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 44-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 44A kompromisszum. Már megint a busz, buszozunk, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Budget 3 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 44B mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 127, ez egy nyelvészeti dolog, nincs rá. 131-esre emellett ellene tartózkodás elvetettük 132 mellett, ellene tartózkodás elvetettük 5-ös mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. 134-es mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. 44C kompromisszum mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos és a 137-es azonos mellette ellene elfogadtuk. 140-es következik, mellette ellene, tartózkodás, elvetettük. 141-es mellett ellene, tartózkodás, elvetettük. 44D kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 44E mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Reggi 8-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 151-es mellett ellene tartózkodás. 151-esre szavazunk elektronikusan, megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Ezt elvetettük. 150-es mellett ellene még egyszer, mellette 150-esre szavazunk. Ellene tartózkodás elvetettük. 150-est megnyitom a szavazást elektronikusan, tessék. Mindenki leszavazott? Lezárom. Elvetettük 45-ös kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 154 kiegészítés mellett ellene tartózkodás elvetettük. Ellenőrizni akarjuk? Rendben van, ellenőrizzük. 154 kiegészítésre szavazunk. Megnyitom a szavazógépet. Mindenki szavazott? Az EPP-nek túl sok van. Matthew. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elvetettük. Klaus. 157 mellett ellene tartózkodás. 157-esre megnyitom a gépet. Mindenki szavazott? Lezárom. Elvetették. 46-os kompromisszum mellett ellene tartózkodás. Ezt elfogadtuk. 160-as mellett ellene tartózkodás. 160-asra megnyitom a szavazógépet. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom elvetettük. 161-es mellett ellene tartózkodás. Elvetettük. 47-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 168-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 167-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 48-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 173-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 174 mellett ellene tartózkodás elvetettük. 174-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazógépet. Mindenki szavazott. Lezárjuk. Elvetettük. Negyven kilences kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 176-osra szavazunk mellette, ellene tartózkodás elvetettük 177-es mellett, ellene tartózkodás elvetettük 178-as mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 179-es mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. Red, reggi 9-es mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. Budget 5-ös mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 180-as első részére szavazunk ellene Tehát Elvettettük második részre, szavazunk mellette, ellene. <clears throat> elvettettük 181-esre szavazunk, ellene. elvettettük 182-es mellett. <clears throat> ellene tartózkodást. 182-t szerintem elfogadtuk, de megnyitom a szavazógépet. Mindenki szavazott, lezárom. Elvetettük. 50-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 188-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 189-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 190-es mellett ellene elfogadtuk. 50 per A kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 51-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 194-es mellett ellene <clears throat> tartózkodás ezt megnézzük a gépen, megnyitom szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. 195-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 196-os mellett ellene tartózkodás elvetettük 202-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 206-os mellett ellene tartózkodás elvetettük. 209 mellett ellene tartózkodás, ezt elvetettük. 10 és 11 azonos, 2, 10, 2, 11. Akarjuk a 2, 9-est ellenőrizni? Igen. Megnyitom a szavazást a 2, 9-esre. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elvetettük kettő, tízes regi 11-es azonosak, mellette ellene elfogadtuk. 212-esre szavazunk. Bocsánat, elnézés 211 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Most a 212-re szavazunk. Ellene elfogadtuk. 20-as jön mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 52-es kompromisszumos következik, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 217 mellett ellene tartózkodás El, elvetettük. 218-as mellett ellene tartózkodás elvetettük. 219 mellett ellene tartózkodás elvetettük, regi 12-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 220-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 221 mellett ellene tartózkodás. Ezt kérem, megnyitom a szavazógépet 221-re. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadtuk. 222-re szavazunk mellette. Mellette tartózkodás. Ezt meg kéne nézni a gépen. Nagyon kevesen szavaztak. Megnyitom a szavazógépet. Mindenki leszavazott. Lezárom. Elfogadtuk. 223-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 224 mellett ellene tartózkodott, elfogadtuk. 225 mellett ellene tartózkodás elvetettük. 226 mellett ellene tartózkodott, elfogadtuk. 227 mellett, ellen, ne, tartózkodott, elfogadtuk. 228 mellett, ellene, tartózkodott, elfogadtuk. Budget 1-es mellett, ellene, tartózkodott, elfogadtuk. 2-es budget mellett, ellene, elfogadtuk. A záró szavazás következik, és az új szabályokra szeretnék emlékeztetni. A tárgyalásokról most a javaslatról szavazunk, aztán az jogalkotási állásfoglalásról, aztán az intézményi intézményközi tárgyalásokról. Ez a három szavazat tehát említettem. Tehát a módosított formájában a jogalkotási javaslat következik. Megnyitom a szavazást. Has everybody voted? Mindenki szavazott. Lezárom. 80 ellen szavazott, 80 mellette, 80 ellene. Megnyitom a következő szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 81 mellette, 8 ellene, 5 tartózkodással szintén elfogadva. Az intézményközi tárgyalásról szavazunk. Megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 86 mellette, 6 ellene, 2 tartózkodás. Köszönöm szépen a három, és gratulálok is egyben a három raportőrnek. És át, köszönöm szépen, átadom a szót Szartóri asszonynak. Szartóri elnök asszony következik. Köszönöm szépen, mondja Szartóri asszony. Köszönöm a kiváló munkát, amit a jelentés készítő végzett. Nagyon jól együtt lehet működni, még hogyha nehézkes is az eljárás időnként, mint a TRAN és az ITRE közötti együttműködés. Most a tanácssal kezdünk tárgyalásokat, így folytatódik a munka. Azt gondolom, hogy rendkívül konstruktív lesz ez is. Most az ITRE-beli kollégákat kérem, hogy az 5B001 terembe fáradjanak. Hát ott folytatjuk a saját szavazásainkat. Köszönöm szépen. Mindenkinek kellemes karácsonyt kívánok. Most egy 10 perces szünet következik, amíg az ITRE elhagyja a termet. Utána folytatjuk a tenté szavazásunkat.